Meine Damen und Hölgyeim és Uraim! Äh, freue mich. Örülök annak, hogy meglátogatott minket a Grúz parlament elnöke David Uzupasvili úr. Köszöntöm őt. Igen, izgalmas pillanatban látogat el hozzánk, hiszen a Vilniuszi csúcsra készülünk, és a politikai ö, viszonyok Grúziában most is átalakulóban vannak. Annak örülünk, hogy mindez békésen történik, immár másodszor. Ez a demokráciáknak és a jogállamoknak a sajátossága, hogy lehet úgy hatalmat váltani, hogy közben nincs erőszak. És a társulási megállapodás tárgyalásai is most esetleg új fejezetet, vagy új fejezetet írunk majd a társulási megállapodásokra szóló tárgyalásokban is. Grúzia az EU számára geostratégiai szempontból nagyon fontos ország. Európának kulturális gyökerei vannak Grúziában, és az európai perspektíva ezen ország számára is, ideértve az európai alapelveket, a jogállamiságot, az emberi jogok érvényesülését, pedig Grúzia számára fontosak. Elnök úr, megadom önnek a szót, hogy beszámolhasson nekünk hazájában a legutóbbi fejleményekről. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy időt szánnak Grúziára, és lehetőséget adtak nekem, hogy szóljak önökhöz, illetve majd válaszoljak azokra a kérdésekre, amelyeket föltesznek nekem. Az utóbbi 23 év során, amíg mióta Grúzia Európa felé tart, önök támogatták hazámat ebben az erőfeszítésében, és annak ellenére, hogy ö, Grúziának egyes területeit még Oroszország továbbra is megszállás alatt tartja, jelenleg azért van béke hazánkban, hazámban, mert az Európai Unió monitorozza a béke fenntartást és ö, olyan intézkedéseket hozott, amelyek megakadályozták az eszkalációt. Köszönöm, hogy odafigyelnek hazámra, hogy önök is szorgalmazzák, hogy hazám és önök között a kapcsolatok szorosabbak és hatékonyabbak legyenek. A Vilniuszi csúcs találkozó előtt, és maga a csúcs találkozó is mutatja, hogy ezt a segítőkészséget, a tárgyalások is új lendületet vehetnek. Én már sokszor voltam az önök épületében, amikor először jártam itt, akkor a kormány képviselője voltam. Aztán az ellenzék vezetőjeként, a civil szervezetek képviselőjeként is jártam itt, és nagyon más mindegyik élmény. Most a kormány képviselőjeként vagyok itt, és a kormányzás terhe talán a legnagyobb az összes közül. Az új kormány októberben állt föl, 2012. októberében, és 2012-ben a parlamenti választásokat ö, azzal nyertük meg, hogy fontos politikai üzenetet fogalmaztunk meg az ország számára, és sajnálatos persze, hogy egy 23 éve független ország még mindig nem volt képes alapvető ügyeit rendezni, de most úgy tűnik, hogy ez elindult, és folytatódik, és elnök úr is utalt rá, hogy még a jövőben is nagy változások várhatók, és ha majd a következő választáson más nyerne, az nyilván fontos üzenet lenne számunkra is. A Szakasvili kormányával a rózsás forradalom után a köztársasági párt, az én pártom, konzultációt folytatott annak idején is, és most másokkal együtt legyőztük őt, és azt mondtam neki, hogy az ország demokratizálása során a legfontosabb feladat nem is maga a választás maga, hanem az, hogy a választás után hogy lép tovább a kormány. Sajnos az akkori üzenetünket a kormány, az akkori kormány nem hallgatta meg, központosította a hatalmat, monolitikussá tette azt, és nyilván ezt meg kellett dönteni. Az utóbbi 7-8 hónapban nagy kihívásokkal néztünk szembe mi magunk is, mert meg kellett tanulnunk, hogy hogyan kezeljük az ellenzéket, meg kellett adnunk az ellenzéknek a kormányban is, és a helyi önkormányzatoknál is az őt illető helyett, és nem volt könnyű elhinni azt, hogy egy olyan országban, ahol a nemzeti mozgalom, amely kifele Európa párti volt, ö, ö, ugye olyan ellenzékkel állt szembe, amelyre mindig azt mondták, hogy nyilván ezek orosz barátok, mondták ránk. már pedig a két dolog nem zárja ki egymást. Mindig a nyugatbarát, NATO barát, EU barát fogalmakat kisajátította a nemzeti mozgalom, és a mi 6-7 hónapunk során a koalíciónk, amely hat politikai pártból áll, és amelynek az egyike, a, a grúz köztársasági párt, amelynek én 7 éve vagyok a vezetője, bizonyította, hogy mi igenis Európa pártiak vagyunk, ugye konzervatívok is vannak a köreinkben, akik ráadásul tagjai az Európai Konzervatívok és Reformisták Szövetségének, és Akasvili koalíciója pedig az európai szociáldemokratákkal barátkozik, aztán a nemzeti fórumban pedig munkáltatók vannak főleg. Tehát a sokféleség ellenére úgy gondolom, hogy már sikerült megmutatnunk, hogy külpolitikánk nem változik, tehát az Európa barátság megmarad. Ennek a legjobb példája a márciusban hozott parlamenti határozat, amelyet a kormányzó többség a kisebbséggel közösen fogadott el, a külpolitikai stratégiáról szóló dokumentum ez, és ebben leszögeztük, hogy Európa az irány, az európai és a NATO integráció nem rendelkezik alternatívával. Ahhoz, hogy Grúzia békés legyen és jómódú, Európához kell kötődnünk és a NATO-hoz. De módszereiben a mi kormányunk azért más, mint az előző. Az ország fő problémája Oroszországgal van. És leszögeztük kormányzásunk elején, hogy az európai családhoz való integrációnknak semmi nem állhat útjában. Tehát ami ezt a stratégiai irányt gátolná, értsd Oroszország, azt mi, azt az akadályt mi át fogjuk lépni. De Oroszországgal normalizálni szeretnénk viszonyunkat, és ezt úgy kezdtük el, hogy a kevésbé érzékeny témákat tűzzük tárgyaló, vagy napirendre a tárgyalóasztal mellett. Miniszterelnökünk tárgyal az orosz féllel a szabadkereskedelmi kérdésekről, a VTO csatlakozásról, a grúzpiacok megnyitásáról. Több százezer grúz polgár él az Orosz Föderáció területén, és népünk 15%-a orosz területen él, tehát az orosz-grúz vízumkönnyítés a mi érdekünk, és a közlekedési kapcsolatok újra helyreállítása is, hiszen amint tudják, Tbilisi és Moszkva között ugye hosszú időről leállt a légiközlekedés. A Szocsi olimpiai játékok kapcsán is együtt kívánunk működni az oroszokkal, és nagyobb biztonsági kérdésekben is, illetve vámügyi területen is, bár az orosz féljavaslata egyelőre számukra elfogadhatatlan ezen a területen. Tehát tárgyalunk az oroszokkal, és a Vilniuszi csúcs előtt különösen fontos, hogy eredményeket érjünk el, és értünk is el. A kereskedelmi bizottság most is tárgyal, és reméljük, hogy sikerül a társulási megállapodást eh, kedvező feltételek között megkötni. Ezzel egy időben tudjuk, hogy nekünk is van feladatunk, eh, tehát fel kell mutatnunk, hogy miért jó Grúziával együttműködni. A munkaügyi törvény, amelyet a grúz kormány kötött eh, amely alapján a grúz kormány az ILO-val és más nemzetközi szervezetekkel tárgyalt. Most nagyon kemény jogalkotási munka eredményeképpen az utóbbi hat hónap során megújult, meg módosítottuk a munkatörvénykönyvét, úgy, hogy az ilóval, iló szabályaival összhangban legyen, és ezt széleskörű konzultációban tettük a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, minden érintett szereplővel, és maga a joganyag az európai joganyaggal is összhangban van. Aztán a, te, a személyes adatok védelméről két héttel ezelőtt született új jogszabály, illetve kineveztünk egy adatvédelmi biztost, aki a civil társadalomból jött és tölti be ezt a feladatot. A személyes adatok témájában még azonban el kell, hogy mondjam, hogy voltak bőven gondjaink, mert a rendőrség a, az irattárakban több száz illegális lehallgatási magnó szalagot talált, és nem csak politikusok, ellenzéki politikusok beszélgetéseit vették föl, és őrizték meg, hanem számos egyéb módon is sérültek a személyes adatok. A belügyminiszter utasítására most a civil társadalom jelenlétében ezeket a magdószalagokat majd megsemmisítik, és ilyen típusú lehallgatásokra a jövőben nem kerülhet sor. Ezek ugye videó szalagok voltak részben, és a néhány hónappal ezelőtt kinevezett belügyminiszter helyettest is fel kellett menteni állásából, mert mint kiderült, neki is köze volt ezekhez a lehallgatásokhoz. Nagyon fontos reformokba fogtunk az igazságügy területén. Grúziában először ö, maguk a bírák választhatják képviselőiket a legfőbb bírói tanácsba, titkos szavazás során. Korábban a legfőbb bírói testületet látszatválasztásokon jelölték ki, gyakorlatilag a legfőbb bíró ö, posztját a kormány határozhatta meg jelenleg, ez valódi titkos választásokon történik. Nagyon ambíciózus reformokba fogtunk a helyi önkormányzatok reformja területén is. A régiók elnökeit is egy új törvény alapján választják meg. Kelet-európai országokból, Lengyelországból hívtunk meg szakértőket, hogy ezt a regionalizációt segítsék. Sajnos egyelőre még mindig nagyon központosított a kormányzás, amely bizonyos célok elérésére hatékony, viszont nem demokratikus, és nem teszi az embereket felelőssé a saját életükért az ilyen típusú kormányzás. Bevándorlási területen is reformokba fogtunk, két héten belül a bevándorlási törvénye a parlament elé kerül, és ezt nagyon komolyan vesszük, ezt az ügyet, a vízum liberalizáció kérdésével együtt. Mindmáig Grúzia bizonyos értelemben túl ö, ö, enyhe szabályokat alkalmazott, tehát bárki beutazhatott hozzánk a világ 140 országából. Ezt most megpróbáljuk kicsit rendbe tenni, és a kétoldalúság szempontjait jobban figyelembe venni. A kisebbségek kérdése is fontos szerepet játszik, különösen az új demokráciák életében. Az új diszkrimináció ellenes törvény szeptemberben került a parlament elé, konkrét lépések történtek, és miniszterelnökünk nagyon komolyan veszi ezt az ügyet, beszédeiben, döntéseiben mindig odafigyel arra, hogy egyértelmű legyen, hogy semmilyen típusú diszkriminációt, kisebbségek diszkriminációját, tehát legyen az vallási, nemi orientáció alapú, vagy bármilyen, szigorúan tiltani kell, hiszen bőven van sajnos a múltunkban rossz példa arra, hogy például a grúz ortodox egyház képviselőit hogyan hurcolták meg, törvénytelen módon. Folytatjuk a Grúziába telepített NATO erőkkel való együttműködésünket. A NATO-val való együttműködés három évében tíz grúz katona is életét vesztette, de hát ez nem jelenti azt, hogy ebből az együttműködésből ki akarnánk hátrálni. Elvi alapon akarunk a NATO-hoz tartozni, és ezt a kormányunk erőteljesen képviseli. Nem lépünk vissza ezen az úton, hiszen akkor nem lenne hiteles például a Maliban vállalt fellépésünkkel is sem, ahol vállaltunk konkrét szerepet az EU misszió keretén belül. Tehát minden létezőt megteszünk annak érdekében, hogy az előző kormány sikereit megőrizzük, ugyanakkor változtassunk ott, ahol az előző kormány nem jó irányban lépett, Nagyok a kihívások, a választók elvárásai is komolyak, hiszen a lakosság 50%-ánál is több, többé-kevésbé munkanélküli. A lakos, a családok 54%-a kap valamilyen szociális támogatást, ennyien élnek a szegénység küszöb alatt. Tehát az utóbbi években voltak az előző kormánynak is eredményei, de sajnos például az emberek legalapvető problémáit ők sem oldották meg. Köszönöm szépen az eddigi támogatást, az odafigyelést, azt is, hogy most is meghallgattak, és azt, hogy önök komolyan veszik Grúziát, Grúzia ügyét várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket, és meggyőződésem, hogy akár még idén elmondhatjuk, hogy az EU-Grúz együttműködés sokkal magasabb szintre lépett, mint az valaha volt, és ezáltal mindkét fél elvárásai jobban teljesülnek. Elnök, köszönjük szépen! elnök úr. Megnyitom akkor most a vitát. Első felszólulunk Lizek úr, aki a grúz téma előadója. Thank you very much, Sherman. Uh... Um, Köszönöm szépen, lengyelül fogok beszélni. Így talán pontosabban tudok majd fogalmazni. Chciałem zacząć witając pana przewodniczącego. Widzimy się dość regularnie co, co kilka tygodni. Szeretnék mindenkit szeretettel köszönteni. Azt hiszem nagyon jó jel, hogy néhány hetente is találkozunk. Köszönetet mondanok, mondok mindenkinek, aki segítette a munkámat. Hogy osszak meg önökkel egy információt. Ivanisvili úr, miniszterelnök ma éjségsztrájkba kezdett, mégpedig azért, mert nem engedték meg, hogy találkozzon a családjával, és nem nézhet televíziót, pedig a görög grúz törvények értelmében erre joga van. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy a parlamenti ellenzékkel folytatandó együttműködés kérdését úgy kezelik, ahogyan ez egy demokráciában szokásos. Vakráza úr az ellenzék egyik képviselője, és azt mondja, hogy ez nagyon jól működik. Természetesen van azért feszültség az ellenzék és a kormány között, de alapvetően jól működnek a dolgok. A külpolitikára rátérve, azt hiszem ott is sok jele van a konstruktív együttműködésnek a hatalma lévő párt, illetve az ellenzék között. Úgy gondolom, hogy ez az irány, amely felé önök haladnak, mindenképpen támogatandó. Ön Grúzia belső ügyeiről is beszélt. Nos, előző Grúziában tett látogatásunkkor is érzékeltük, hogy elég feszült a helyzet. Kérem, ne érezze úgy, hogy itt egy támadást intézünk önök ellen. Itt a kormány koalíció munkája kapcsán volt ilyen érzésünk, és ezért kérdezem öntől, hogy az ön megítélése szerint eh, hogyan működik ez a modell, eh, a demokráciának ez a modellje, és hogyan kellene működnie? Bár talán önnek nem tetszik ez az összehasonlítás, de fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy nem hasonló-e a grúziai helyzet az ukrajnai helyzethez? Ugye ott is Timosenko volt miniszterelnök, börtönben van. Most Berevsvili ellen is hasonló vádak fogalmazódnak meg. Persze hasonlóság mellett sok különbség is van. Timosenko asszony sokkal jobb börtönben van, neki legalább van televíziója, és folyamatosan hozzáférhet információhoz. Tehát ezért kérdezem, hogy ön szerint az ellenzék a jövőben hogyan tudna együttműködni a kormány erőkkel? Uszupasvili úr, Mindenek előtt szeretnék gratulálni Grúziának a békés átmenethez. Grúzia történelmében talán először fordult elő, hogy különösebb nehézségek és vérontás nélkül került sor a kormányváltásra. Az előző választások kik Grúzia tulajdonképpen pártállam volt egy autoriter vezetővel, szinte önkényuralom volt, nem volt parlamenti ellenzék, nem volt együttműködés az ellenzékben dolgozó egyénekkel. Örülök, hogy most Liszek úr a kormány és az ellenzék közötti együttműködésre szólított fel. Pontosan ez az, ami hiányzott Grúziában, és ez az, amire Grúziának szüksége van. Grúzia most alakul át, egy pártrendszerből több pártrendszerré alakul át. Sok reform kell, hogy végbe menjen, mégpedig békés úton. A most hatalma lévő erők el kell, hogy kerüljék azokat a csapdákat, nem szabad, hogy elkövessék azokat a hibákat, amelyeket a korábbi vezető párt elkövetett. Az egyik csapda, amiből esetnek, az lenne, hogy egyfajta politikai bosszú a következne be. Tudjuk, hogy a társadalom felé nyomja a kormányt, hogy hozzanak intézkedéseket, büntessék meg a korábbi bűnösöket. Korábban emberek százait kínozták meg fizikailag és mentálisan a börtönökben, és ők most igazságtételt követelnek. 99 és fél ezer olyan ember van, akinek a korábbi kormány elkobozta, elvette a vagyonát, és ezek az emberek most igazságtételt követelnek. Kérdésem az, hogy mit tehet a parlament, hogyan tudják helyreállítani az igazságot eh, mindenki számára úgy, hogy ezzel egyidejűleg nem esnek abba a hibába, vagy nem engednek a politikai vendetta csábításának. Amit Lisa mondott, az nagyon fontos. Együttműködésre szükség van, de nem csak a külpolitikában, hanem a belső reformok kapcsán is, a jelenlegi kormányerők és az ellenzék együttműködésében. Grúzia tovább halad azon az úton, hogy teljes kiforrott demokráciával alakuljon, ahol érvényesül a jogállamiság, a jog Talán még egy kérdésre van idő, elnök úr, ez pedig az Oroszországhoz szűződő viszony. Tbilisziben azt lát, és elmondtuk, hogy teljes mértékben támogatjuk Grúzia teljes területi integritását. Én is és a frakcióm is teljes mértékben támogatjuk azt, hogy megváltozott az Oroszországgal kapcsolatos hozzáállás. Oroszország és Grúzia mindig is szomszédok voltak, tehát nagyon fontos, hogy normalizálódjon a viszonyuk. Ön és a miniszterelnök is jó akaratáról tesz tanúbizonyságot, de hát ugyanakkor az adminisztratív határok problémája továbbra is fennáll. Önnek erről mi a véleménye? Grúzia, tehát egyrészt egy jobban akar együttműködni Oroszországgal, másrészt viszont ezeket az administratív zónákat egyre inkább elkülönítik egymástól. Hát ez két kilométeres nekifutás után sikerült feltenni a kérdést, mondja az elnök. Speaker. Elnök úr. <coughs> Uszupásvili úr a kollégiámmal együtt én is tagja voltam annak a delegációnak, amely nem régiben Grúziában járt. Parlamenti elnök úr, már évek óta ismerjük egymást. Nagyon örülök annak, hogy immáron a politikailag liberális család körében üdvözölhetem önt és a pártját. Nagy öröm számomra, hogy jelenlegi posztján ellátogatott ide, és parlamenti elnöki minőségében mindent megtesz azért, ami tehet, hogy biztosítsa a parlament megfelelő működését. A parlament egy nagyon komoly, konfliktusos időszakon van túl, a különböző politikai erők ott feszültek egymásnak, Nemrégiben jártunk, mint említettem, Grúziában, ott a mai ellenzék tagjaival találkoztunk akkor, akik akkor még vezető pozícióban voltak, és viszont észleltük, hogy milyen feszültségek tapasztalhatók, és azt is láttuk, hogy ezen feszültségeken túl szeretnének lépni, hogy Grózia és a grúzok felkészülhessenek a jövőre. Vili úr, van valami, ami kisé zavart, ez pedig a korábbi politikai vezetők letartóztatása és bebörtönzése. Nem az én tisztem azt, hogy nem az én tisztem az, hogy megítéljem, hogy történt-e bűncselekménye vagy sem. De az a tény, hogy az ember gyanakodhat, hogy itt ebben a, ebben a letartóztatásban van egyfajta van egyfajta bosszú elem, ez mégiscsak kérdőjeleket vet fel, és remélem, hogy amikor most válaszol, akkor biztosít majd minket arról, hogy az igazságügyi rendszer, az igazságszolgáltatás működése kiterjed ezekre az esetekre is, tehát remélem, hogy biztató válaszokat ad majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincs vesztegetni való időnk nyakunkon a Vilniuszi csúcs. Úgyhogy kérem, ne legyünk túlságosan diplomatikusak vagy diplomatikuskodóak. Szerintem nem igazán. Nem igazán békés az átmenet Grúziában, hiszen szelektív az igazságszolgáltatás, amit az ön kormány alkalmaz. Ez Grúzia számára ez egyfajta ö, veszélyforrás, hiszen politikai bosszút szeretnének gyakorolni, és hát ott van az előző külügyminiszter esete. Azt hiszem, hogy már túllépték azt a, biztos, az a, azt a bizonyos vörös vonalat, ami Ukrajna esetében megtörtént. Most már az ellenzék vezetőit is presszionálják, úgyhogy a helyzet tovább romlott. nagyon kedves szavakat mondott az EU-ról, az EU-hoz e való közeledéshez, de ezt nehezen hisszük el az, egészség, az igazságszolgáltatási rendszer nem felel meg az európai demokra, demokrácia normájának. Az ellenzéki vezetőket nem, szobás, nem szokás börtönbe zárni. Ez nem felel meg a demokráciának. Hogyha, bez, hogyha az ember börtönbe dugja az ellenzéki vezetőket, akkor a, akkor a polgároknak nincs választási lehetősége. Jó lenne, hogyha ezt a szelektív igazságszolgáltatást befejeznék, ezzel fölhagynának, mert ha nem, akkor az, az e, akkor Grúzia európai reményei szétfoszlanak. Az EU nem engedheti meg magának, hogy a többért kevesebb doktrinát alkalmazza, hiszen akkor ezt a teljes keleti és déli szomszédságon, a szomszédságban alkalmazni kéne. A parlament, az Európai Parlament Vilniuszi jelentését én készítem. Hogyha a helyzet nem változik Grúziában a Vilniuszi csúcs előtt, akkor nem tudok pozitív ajánlást adni Grúziának. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Én is nagyra értékelem azt, hogy külügyminiszterük is nem régiben ellátogatott hozzánk, és hogy nagyon nyílt légkörben válaszolt a kérdéseinkre. Libor Rucsekhez csatlakoznék abban a kérdésemben, hogy látja, hogy erőfeszítéseik révén az orosz kapcsolat javulna, és hogy az oroszok is nyitottak-e erre, a közeledésre, a, és a katonai megszállás témájában hajlandó e tárgyalni. Ön is említette azt, hogy személyes adatokat gyűjtöttek eh, gyakorlatilag zsarolással és lehallgatással sokakról, és ugye az előző belügyminiszter is ebben érintett volt. Az előző miniszterelnök és a belügyminiszter konkrétan milyen bűncselekményt követett el, milyen, mivel vádolják a korábbi miniszterelnököt, mennyiben igazolható az, hogy ez nem pusztán politikai bosszúállás? Említette, hogy talán a grúz beutaztatási rendszer túlzottan liberális, a vízumpolitikájuk is. Ez ö, nyilván azzal függ össze, hogy a szervezet bűnözés ezt kihasználja, Konkrétan mit kívánnak tenni a vízum szigorításon kívül a szervezet bűnözéssel szemben? Nem hallottuk az elnököt. Köszönöm elnök úr a szót. Én is üdvözlöm vendégünket. Ön önmagát a guru kormány képviselőjeként mutatja be. Ön valóban egy kormányon levő párt tagja, de ha jól tudom, ön a parlament elnöke, és nem a kormány tagja. Talán ez csak egy nyelvi probléma volt, és ön nem keveri össze az exekutív és a legislatív hatalmat. Ezzel együtt üdvözlöm azt, hogy az új kormány nem veti el mindenben az előző kormány politikáját, és főleg a külpolitikát nem és önöknek is az a célja, hogy az EU-val és Moszkvával is jobb legyen a kapcsolatuk, nem akarják feladni az elfoglalt területeket mindenáron, és mondta ön is, hogy az ön a koalíciójának egy konzervatív párt is tagja. De azért a külügyminiszteri témáról szólva, és önt, mint parlamenti elnököt kérdezem, és nem mint kormány képviselőt, mert hogy nem az, ön szerint ha Moszkvával javítják a kapcsolatokat, akkor nem fog romlani Örményországgal a kapcsolatuk? Ugye Örményország be van szorítva Azerbajdzsán és Grúzia közé, én régi barátja vagyok Örményországnak, és ezért fontos számomra, hogy az önök pártja, kormánya is elismerje az örmények jogait, illetve ennek kapcsán önök mit gondolnak Törökország európai ö, aspirációiról és esélyeiről. Köszönöm szépen elnök úr a szót, mondja Salafranca úr. Üdvözlöm a grúz parlament elnökét. Én az Európai Néppárt koordinátoraként ülök ebben a szakbizottságban, de nem csak ebben a minőségemben kérdezném önt. Liszek úr és Eluszonszki úrak már politikai természetű kérdéseket tettek föl önnek. Én Grúzia barátja vagyok, és mint általában parlamenti képviselő kérdezem önt. Az Európai Unió és Grúzia között parlamenti kapcsolatokra is szükség lenne, és mi támogatjuk Grúzia európai ambícióit. Ezért önt parlamenti elnöki minőségében kérdezem, hogy hol lát még problémát az átalakulási folyamatban, a társulási folyamatban. Ez ugye nem feltétlenül ideológia függő kérdés, a politikai frakciók gondoljanak bármit is, az integrációt és az átállást a pártoktól függetlenül kell megvalósítani. Nem jó, hogyha egy országban például részrehajló az igazságszolgáltatás. Ezt a nemzetközi közösség nagy visszalépésnek értékeli, hiszen ezzel az ellenzéket megfélemlítik. Ezért szeretném tudni öntől, megint csak parlamenti elnökként és a koalíciós kormány egyik tag, vagy hát a pártjának tagjaként, hogy most független attól, hogy ezek a vádolt személyek végül bűnösnek bizonyulnak-e vagy sem, teljesen jogszerűnek látta az eljárást ezekkel a személyekkel szemben, mert nekünk olyan értesüléseink vannak, hogy előzetes letartóztatásba helyezték őket úgy, hogy elvették az útlevelüket, és sérültek a jogaik. Tudjuk, hogy bonyolult és hosszú folyamat az átalakulás egy modern demokratikus társadalommal de amiket most látunk, azok kompromitálják az önök kormányát, és mondom, ideológiától függetlenül szeretnénk látni, és hitelt érdemlően látni, hogy önök valóban a jogállamiság útján járnak, és nem revansista, bosszúálló módon használják fel az igazságszolgáltatás politikai célok érdekében. Örülök, hogy eljött hozzánk. Már az, hogy itt van, az is a nyitottságot tükrözi. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt parlamenti elnök úr, hadd üdvözöljem önt is, és hogyha megengedi, szeretném emlékeztetni önt arra, én egyébként Szlovéniából érkeztem, és hagyományos kapcsolataink vannak, Szlovénia és Grúzia között nagyon jók és régiek a kulturális, gazdasági kapcsolatok. Már elég régen volt az, amikor mind a ketten a függetlenség törekvéseinkben találtuk meg a közös nevezőt. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik óvaintenek minket, a, illetve önöket attól, hogy politikai bosszú felé induljanak vannak, akiket börtönbe zártak nagyon rövid eljárás után, csak azért, mert a korábbi kormányt képviselik, vagy azt szimbolizálják. Amit öntől hallottunk, abból én azt írtam le, hogy ön igazi demokratikus elkötelezettségű ember figyelmeztesse a kormányát, incse a kormányát óvatosságra, ezt kérem öntől. A parlamentben nem lennénk elfűek, hogyha mindig csak a mi kutyánkőkeit védenénk meg, a mi táborunkba tartozókat azokat is dicsérni kell tudnunk, akik nem a mi politikai családunkhoz tartoznak. De azért vannak olyan elvek, amelyek nagyon fontosak számunkra. És az egyik ilyen elv az, hogy nem szabad bosszút állni. Egy konkrét kérdést is szeretnék feltenni önnek. Lát-e lehetőséget arra, lesz elég energia arra az önök országában, illetve az egész régióban, hogy szülessenek olyan kezdeményezések, amelyekkel meg lehet oldani a régió megoldatlan problémáit, ugye hegyi Karabach problémájától kezdve a két oldalú kapcsolatok területén is számos a nyitott kérdés. Nagyon jó lenne, hogyha ezeknek a problémáknak a megoldására az önök táborából születnének kezdeményezések. Olyan módon, hogy növelik a bizalmat, az ország szomszédaival kapcsolatos viszonyban. Hogyan ítéli meg ő ennek a lehetőségét? Lesz-e bizalom erősítés a szomszédokkal? Parlamenti elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdéseket, felvetéseket. Feljegyeztem magamnak mindegyiket, de attól tartok, hogy nem lesz elég időm ahhoz, hogy megfelelő módon tudjak válaszolni ezekre az alapfelvetésekre. De erre fogok töregedni. Ugye, hogy ki vagyok én, hogy a kormány képviseleme? Nos, én a grúz koalíciót képviselem, Ivan is Vili úr vezetése alatt működik ez a koalíció. Nyilván megvan a politikai környezet, amiben működünk, ez önöknél is így van, igen én, nekem van politikai csapatban betöltött feladatom, és ezzel egyidejűleg vagyok a parlament elnöke. A parlament elnöke, hogy a parlament döntéseért felelősséget vállalhat-e, nem tudom, érdekes megközelítés. De igen, én a grúz kormánykoalíciót képviselem, és ezért készen állok a kérdéseikre válaszolni, ezért vagyok itt. Nem parlamenti eljárási kérdésekről fognak fakkatni, nem ezért jöttem ide, hanem politikai kérdésekre, minden kérdésre tőlem teretően próbálok válaszolni. Oroszország és az új kormány hivatalba lépésével kapcsolatos kérdések, hogy pozitív lépéseket tesz-e Oroszország. Nos, nem túl sok minden történik, csak részt veszünk olyan tárgyalásokon, amelyeket korábban elutasítottunk. Ugye korábban az oroszok azt mondták, hogy Szakasvili elnökkel nincs értelme tárgyalni, most Ivanisvilivel kis jelentőségű kérdésekről tárgyal Oroszország. Az első példa az volt, hogy grúz borok bejutottak Oroszországba. Hát ezek kis dolgok csupán. Hogy mondjak még valamit? A problémák, hogy ez az administratív határvonal, valami más sugalnak. Valószínűleg, és ez az én becslésem, vagy megítélésem, a Kreml nem érzi jól magát abban a helyzetben, amikor a grúz kormány hajlandó konkrét kérdésekről tárgyalni. Szerintem neki sokkal jobban tetszene a két lehetséges szélsőség, hogy valaki, hogyha mondjuk eh, Grúzia mindent ellenezne, és radikálisan eh, ellenezne, amit Oroszország akar, vagy pedig azt mondaná, hogy megadom magam, minden úgy lesz, hogy Oroszország akarja. Amikor a grúz kormány nagyon világos irányvonalat jelölt ki, és azt mondta, hogy ezt nem lépjük át, eh, nem akarunk az európai, illetve a NATO integrációról még beszélni sem Oroszországgal. Minden másról lehet beszélni. Ez a megközelítés valószínűleg nem nagyon kellemes az oroszoknak. És most tesztelgetik, hogy Grúzia új vezetése mennyire elkötelezett, hogy úgy viselkedik-e majd, mint Szakasvili 2008. augusztusában vagy úgy, ahogy néhányan a szomszédaink közül. Mi nagyon komoly és nyitott politizálást folytatunk, és tudatosítjuk Oroszországban azt, hogy mi nem egyedül fogunk velük tárgyalni. Tesznek kísérleteket arra, hogy csökkentsék a januári tárgyalások jelentőségét, illetve az EU-val vagy az USA-val folytatandó tárgyalásaink jelentőségét. Mi megpróbálnak közvetlenül tárgyalni velünk a határ problémáról, de e, mi világosra tesszük azt, hogy ez így nem megy. Persze beszéltünk a borról, különböző termékekről, a biztonságról, a megszállásról, majd Genfben tárgyalunk erről, és ezt a formátumot nem fogjuk megváltoztatni. Nincsenek még nagy eredmények, de úgy gondoljuk, hogy nincsenek alternatívája, és senki nem is javasolt nekünk más opciót. Állandóan zajlanak a konzultációk a NATO-beli, EU-beli barátainkkal, és ezt Oroszország jól tudja. Tudják, hogy nem lehet más, hogy más csatornákba terelni a kommunikációt, vagy a, a eszmecseréket. Hegyi Karabach vagy Déloszétia problémájára rátérve. Nos, véleményem szerint a jelenlegi Grúzia nem tud kezdeményezőleg fellépni. Közösen a rózsás forradalom után nem ragadtuk meg a lehetőséget és azután jött ugye 2008. augusztusa, amit el lehetett volna kerülni, ezt a katasztrófát, ami akkor megtörtént, azt el lehetett volna kerülni. Jobb döntéseket lehetett volna hozni, de ezt nem tettük meg. És igen, el kell ismernünk, hogy mi a valóság. Grúzia nincs olyan helyzetben, hogy új kezdeményezéseket tegyen. Arra törekszünk, hogy fejlesszük az országot, azt a területet, amely nem megszállás alatt eh, van, és, és őrizzük meg a békét. Ugye mindenkitől tanácsokat kapunk, mi levonjuk a következtetéseket. Sajnos nem vagyunk olyan helyzetben, hogy eh, pozitívan vegyünk részt a hegyi Karabakh konfliktus megoldásában. Ami szomszédainkat illeti Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, Oroszország szomszédaink. Nos, aki követi az eseményeket, az tudja, hogy milyen nehéz Grúzia számára az, hogy mindenkivel fenntartsa a kapcsolatokat, de mi erre törekszünk, és sikerül is mindenkivel jó kapcsolatokat ápolunk. De ehhez keményen kell dolgozni nap, mint nap. Azerbajcsánnal kapcsolatban egy új energetikai projektet akarunk létrehozni, közlekedési koridort, sajnos Örményországnak nem része. E, Grúzia üdvözölné ezeket az új projekteket, ez növelni mindenki számára a biztonságot, de hát sajnos ez, ez nem működik még. Ugyanakkor egy dolgot hadd említsek meg. Az előző kormány a cserkeszeken elkövetett népírtást elismerte. Ugye déli szomszédunk Örményország, és bizonyos okok miatt, amit az örmények nagyon jól értenek, mi ezt nem tesszük meg. Az dolog érzékenysége miatt, hiszen ott van Törökország is. Az orosz területekkel kapcsolatos politika azt hiszem nem hozott eddig semmi jót, és a jövőre nézve sem ígért semmi jót, ezért nagyon óvatosak vagyunk ezekkel az érdekeny kérdésekkel kapcsolatban. Vízum kérdések, az emberek utazása, mozgása. Nos, ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell és ahogy mondtam, a belügyminisztériumban és az igazságügyminisztériumban új ügynökségeket fogunk létrehozni, normális, civilizált rendszert fogunk létrehozni az adatgyűjtésre és a határok eh, biztosítására. Szervezett bűnözés, bűnözés kérdése. Nos, eh, hallani vádaskodásokat, hogy mi történik Grúziában, de ezek nem igazak, ezek a hírek. De ugyanakkor mi szeretnénk a határainkat jobban védeni minden irányban, északon, keleten, délen egyaránt. Következő kérdés, szelektív igazság szolgáltatás, egy kettős mérce. Nos, kilenc éven keresztül a köztisztviselő 99,9-de egy párthoz tartozott. Sajnos ezekben az években senkinek nem volt lehetősége a másik táborból, hogy közel kerüljön a hatalomhoz. Tehát minden egyes esemény, ami ebben a kilenc évben bekövetkezett, azt lehet vizsgálni, és eh, én ugye republikánus pártot képviselem, mindenki más eh, kizártak a lehetőségekből. Most, hogyha a börtönökben vizsgálódunk, fel kell tenni ezt a kérdést, hogy ki tette lehetővé, hogy az a rendszer így működött, hogy a börtönökben rendszeresen kínoztak embereket. Ezt a helyi rendőrök szintjén kell keresnünk a felelősöket. Ugye az anyagokat, a dokumentumokat a belügyminisztériumban tartották, és ott nagyon magas tisztséget betöltő emberek vettek részt ebben. Óriási problémával állunk szemben, itt emberek ezre írja, írnak leveleket, és mutatják nekünk a dokumentumokat, amelyekkel elkobozták, hiszen elvették tőlük a tulajdonokat, hogy kormányközeli emberek kapják meg ezeket. És most ezek az emberek visszakövetelik a tulajdonukat. Ki tudna ilyen nyomást kifejteni az emberekre? A szomszédok, vagy az ellenzék, vagy ki tudna egy ilyen rendszert működtetni? Ugye van az épülete, ahol dolgozunk, talán néhányan önök közül jártak is ott. 200 millió dollárba került eh, Grúziának a felépítése. Hat hónap azután, hogy eh, a hatalomra kerültünk, elkezdtük vizsgálni, hogy ki fizette ki ezeket a számlákat, ugyanis nem készült el az épület, nincs általános építési terv sem, semmilyen szabványnak nem felel meg. És költségvetésben sincs nyoma ennek. A kormány vagyonát egy jogi, egy, egy köztestületre bízták, és nagyon sokat manipuláltak a telekárral, sokszorosát tüntették fel, és ugye a fügyész egyszerűen azt mondta, hogy ezt a ezt a telket meg kell venni, mert ide akarjuk építeni a parlamentet, az á, normális ár tízszeresét fizette ki az előző kormány. Most mit csináljunk ezekkel az esetekkel? Kapunk tanácsokat, persze. Jó, lehet, hogy voltak hibák, és sokszor meg kell bocsájtani, nem, nem szabad politikai bosszút állni. De mi ez éppen ezért többször is amnestiát hirdettünk, és készek vagyunk arra, hogy amnesziában részesítsünk mindenkit, kivéve miniszter helyetteseket és ez a fölötti e, tisztet betöltőket. Ugyanis a grúz emberek felé is kell számolnunk, azzal ők e, a, az áldozatai, ők voltak az áldozatai a korábbi visszaéléseknek. És hogyha azt a tanácsot kapjuk, hogy bocsássunk meg mindenkinek, hát ez nem működik. Itt azért más tanácsokra is segítségre is szükségünk van. Például arról, hogy egyáltalán mi az igazság szolgáltatás, hogyan lehetne lépéseket előre tenni. Itt van egy Európai Uniós állásfoglalás 2011. május 26-án, Körgúziában tüntetések voltak. Az EU felhívja a Grúz, Grúzia kormányát, hogy transzparens módon vizsgálja felül a május 26-i eseményeket, a rendőrség fellépését. Az EU továbbra is szoros figyelemmel követi a fejleményeket. Igen, ezt szeretném, ha valóban így tennének. Itt van az Európai Emberjogi Bíróság 2011 áprilisi határozata. Vizsgálták a hatalmi ágak működését, hogy hogyan működik a, a főügyészség, a büntetés végrehajtása, az elnök, a parlament, és együttműködtek ezek a szervezetek, hogy megakadályozzák az igazságszolgáltatást, például néhány fontos emberölési ügyben. Merebisvili úr kérdés, aki három hónapja lett párt főtitkár, és aki 2011. júliusától októberig volt hatalomban, de nyolc évig volt belügyminiszter, Adesüli igazságügyminiszterrel együtt, aki a választás után rögtön elhagyta az országot. Ők voltak két hatalmi központ. Ha ezt nem tudják, akkor nem tudom, hogy tisztában vannak-e Grúzia helyzettel. Milyen vádakkal illették őt? beszélnünk kell ezekről a dolgokról, hiszen nagyon sokszor kértük azt, hogy igen, küldjenek több megfigyelőt. Hammerberg úr az Európai Unióból érkezett Grúziába, hogy figyelje az eseményeket, két hetet Grúziába tült, két hetet itt Brüsszelben, ő mindenhova bejuthat, részt vett a bírósági tárgyalásokon, és mi még többet akarunk, még több megfigyelőt mert eh, jó, tudom, lehet, hogy amit én mondok, az nem hiteles, lehet, hogy engem úgy tekintenek, hogy elő, itt nem vagyok pártatlan. Eh, eh, visszatérve, Markás Kiből? 22 ezer embert alkalmaztak három hónappal a választások előtt. Mire? Azért, hogy megszámolják, hogy hány munkanélküli van Görög, Grúziában. Aztán októberben jöttek a választások, szeptemberig 22 ezer grúz embert fizetett az állam, az állami költségvetésből azért, hogy megszámolják, hogy hány munkanélküli van Grúziában. És ez a 22 ezer ember, ez tanúvallomás, tett, hogy most mit, mit csináltak ők egy hónapig szeptemberben. Ők a Nemzeti Mozgalom pártja mellett agitáltak egy hónappal a választások előtt. Ahogyan mondtam, nagyon örülnék annak, hogyha nem kellene ezekről a konkrét dolgokról beszélnem, de én mindenkitől a következőt kérném. Ne higgyenek nekem. Jó. De ne higgyenek más nem semleges vagy politikailag elkötelezett embereknek, akik a kormány ellen szólnak, próbáljanak függetleneknek hívni az Amnesty Internationalnek, a Human Rights Watch-nak, akik következtetéseket mondtak le például a május 26-i eseményekről. És még egy utolsó mondat. Köszönöm ezeket a kérdéseket és az ajánlásokat. Nagyon komolyan veszem ezeket. Nagyon komolyan veszem ezeket. És készen állok, hogy továbbra is itt konzultáljunk, de egy tanulságot levontam a mai vitából, ez pedig az, hogy a politikai tábor határozza meg azt, hogy ki mit tart igazságoságnak. Sari Szolszki úrnak mondom ezt. Nagyon szelektíven ítélkeznek. Mi nem fogjuk, nem fogunk így eljárni. Ugyan a szelektív módon nem lehet politikai igazságot szolgáltatni, ez nem fog bekövetkezni Grúziában és akik azt mondják, hogy Grúzia így jár el, és ezért nem részesül ebben vagy abban, nos, én nem fogom megismételni, és a kormányomnak is azt fogom tanácsolni, hogy ne járjon el így. Köszönöm. Tenek úrnak lenne egy pótkérdés. Ön a parlament elnöke említette, hogy milyen botrány tört ki a parlament új épületével kapcsolatban, illetve a föld területek felvásárlásával kapcsolatban. Az lenne a kérdésem, ugye én nem nagyon szeretem, hogy Strasbourgban kell elhurcolkodnunk minden hónapban. Igaz, hogy az, az önkormánya szeretné lezárni a parlamenti épületet, és visszakerülni, vissza ö, térni a Tbilisi épületbe? Mert ha így van, akkor ezt támogatnám. Oké. Okay. Uh, the answer, the answer. A válasz. Ami a parlament épületét illeti, Szeretnénk nagyon intenzív kapcsolatot ápolni az Európai Parlamenttel. Örülök azoknak, akik bármelyik grúziai parlamentet felkeresték, a régit vagy az újat. Mindkét épületet próbáljuk használni, úgyhogy értelmet adunk az adófizetők pénzének. Az alkotmány módosítása lehetővé teszi, hogy Billy ben is dolgozzunk, ott is összejöjjünk, és így talán hatékonyabbak leszünk, és hát közelebb lehetünk a politikai élet szinteréhez. Sokszor, amikor az emberek eljár, e, ellátogatnak e, Grúziába, akkor nem tudunk velük találkozni, mert Pilisibe érkeznek, és itt igen messze vannak a parlament székeitől. Próbáljuk tehát okosan felhasználni az adófizetők pénzét, most is költünk pénzt különböző koncertekre, oktatási célokra, tehát próbáljuk okosan felhasználni az adófizetők pénzét, illetve a magán pénzeket is. Nem hiszem, hogy a magáncégek nem kéne megadóztatni azért, hogy különféle közmunkákat lehessen végezni. Ezt is okosabban kell felhasználni. Köszönöm. Szarjus Voszki úr szeretne egy kérdést feltenni, de hogyha ő megint belemegy a vitába, akkor senkinek nem lesz ideje. Szarjus Voszki úr, Ivanyisvili úr azt mondta nekünk, a delegációnak, hogy az embereket börtönbe dugja, hogy példát statuáljon. Ezt mondta a nép, ezt mondta az, ezt mondta a delegáció füle hallatára, Vitali fratini is, fratini korábbi biztos is hallotta. Válasz? Nem, nem így történt. Móresre tanítja azokat, akik ellene vannak. Ugye ez a vád ellene. De erről kérem a bizonyítékot, amikor ezt mondta a miniszterelnök, tehát, hogy megbüntetem az embereket azért, hogy, meg, hogy Móresre tanítsam azokat, akik akik ellenem voltak. Az elődje ezt tette, de a mostani miniszterelnök egyáltalán nem így gondolkodik. Aki ezt hallotta, vagy tanúskodni tud, annak arról, attól kérem a bizonyítékot. Ez így megfelelő? Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Állni kell itt a sarat, de nagyon fontos, hogy a párbeszéd folytatódjon. Én is köszönöm szépen, és Várom önöket Grúziába, vagy itt. How is it? is here. Uh, yeah?